Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Jó napot kívánok mindenkinek. Utiga asszonyt is üdvözlöm itt. Köszönöm, hogy ellátogattak a mai ülésünkre, amikor is a drónok felhasználásról, felhasználásáról fogunk beszélni a terrorizmus elleni harcban, illetve arról, hogy ezeknek milyen hatása van az emberi jogokra. Trato que los invitados tomen asiento. Megvárom, amíg a vendégeink is leülnek. Bueno, esta audición pública con eh, la comisión sede. A SEDE albizottsággal együttes ülés ez. Arról fogunk beszélni, hogy az emberi jogokra milyen hatása van ez az új típusú háború, ahol is olyan anyagokat használunk fel, amelyeket eddig nem ismertünk, és amelyekre nem vonatkozik, nem vonatkoznak olyan jogszabályok, mint a hagyományos fegyverekre. A drónok megjelenése óta körülbelül tíz éve tehát. A terrorizmus elleni harcban egyre többet használjuk a drónokat, és ez az alkalmazás bizonyos kételyeket vetett fel, hogy mennyire legális-e, illetve hogy az emberi jogokra milyen hatással van mindez. Hogyan lehet azt elérni, hogy a katonai drónok használata, amelynek például az a feladata, hogy szelektív támadást végezzenek, tehát pontos támadást terrorista célpontokra. Hogyan lehet azt elérni, hogy ez semmi hatással ne legyen a civil lakosságra, és hogyan lehet jogilag elérni azt, hogy az emberi jogok ne sérüljenek, illetve hogy a nemzetközi humanitárius jog ne sérüljön. Ezeket a jogokat tehát továbbra is tiszteletben kell tartani, akkor is, hogyha ilyen újfajta hadi anyagokat használunk. Ezzel kapcsolatban 2014-ben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, melyben kifejeztük azt a véleményünket, hogy nyugtalanít minket a drónok használata, illetve ennek a hatása a polgárokra. Azt kértük a tagállamoktól, hogy minden esetben tartsák tiszteletben a nemzetközi és egyéb kötelezettségeiket, és ne ne könnyítsék meg más tagállamoknak a drón támadásokat. Az Európai Parlamentnek az is célja, hogy nagyobb átláthatóságot érjen el harmadik országok esetében is a drónok, a fegyveres drónok használatánál, illetve nagyon fontos, hogy a jogi alapot mindig is betartsák a harmadik országok, illetve a felhasználáskor is ügyeljenek erre. A SZEDE szakbizottsággal, illetve az Emberi Jogi Albizottsággal közösen szervezzük ezt a meghallgatást. Ezt az új paradigmát meg kell jobban ismernünk, hogy jobban hogy többet tudjunk e, ezeknek az anyagoknak a felhasználásáról, illetve hogy tudjuk szabályozni ezt. 2015-ben egyéb állásfoglalások is születtek, például az Európa Tanács parlamenti közgyűlése is elfogadott egy ilyen állásfoglalást, még 2015 áprilisában. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy ebben a kérdésben elmélyedjünk. Jennifer Gibson asszony van itt a körünkben, ügyvéd, és Drónok alatt élni című könyv szerzője. Ez egy nagyon részletes beszámoló arról, hogy Pakisztánban az emberekre milyen hatással vannak a drónok. Itt van még körünkben Radia Almutawakel asszony, ő a Muatana jemeni szervezet elnöke, amely emberi, jogi, emberi jogvédelemmel foglalkozik, mind a kettőjüket üdvözlöm itt. Faisal Bin Ali Gaber úr nem tudott sajnos eljönni, pedig neki is fontos szerepet szántunk ebben a meghallgatásban. Mérnök nagyon jól ismeri a drónok működését, sajnos nem tudott eljönni, nem kapott vízumot a belga hatóságoktól. Hát nem ez az első alkalom, és nem is a második, hogy nagyon komoly nehézségeink vannak a vendégeink sokszor nem kapnak vízumot a belga hatóságoktól, a belga kormánytól. Úgy tűnik, mintha semmiféle gondot nem jelentene, és aztán az utolsó pillanatban mégis valamilyen akadályt támasztanak, így nem tudnak eljönni, nem tudnak elitozni ide. A vendégeink ezért kezdeményezni fogunk egy találkozót a belga parlament egy képviselőjével, az elnökével, hogy eh, mégis kérdőre vonjuk, eh, mi is történik ez ügyben, miért nem kapnak vízumot a vendégeink. Az elmúlt hónapokban több ilyen eset is volt. Fajszal úr egy videóüzenetet küldött, megnézzük, hogy eh, milyen minőségű, reméljük meg tudjuk hallgatni. Jennifer Gibson asszonynak adom meg most a szót, maximum 10 percre, utána pedig kell asszony következik. Viszont utána átadom majd az elnöki tisztet Fotiga asszonynak. Gibson asszony következik. Még egyszer elmondom, hogy ön a Drónok alatt élni című könyv szerzője parancsolja. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak és felszólalhatok nem csak öröm számomra, hogy itt lehetek, hanem nagyon egyet is értek azzal, amit önök gondolnak, és a videóval is, ami majd valószínűleg látható lesz. Nagyon gyakran a lakosság, a laikusok kimaradnak abból a körből, akik tájékozódhatnak erről a témáról. Nemzetközi NGO vagyunk, jogi tanácsot nyújtunk, a kiszolgáltatott csoportok számára. A halálbüntetéssel foglalkozunk, és azokat segítjük, akik a terrorizmus áldozatai voltak az utóbbi 15 évben a, a illegális lefogásoknak, a törvények kívüli gyilkosságoknak. A polgári áldozatok érdekeit képviseljük a drón támadások áldozatait, és ebben a kontextusban el szeretném ma mondani, hogy a jelenlegi terrorizmus sajnos olyan országokban is egyre kiterjedtebb, ahol nincsen elvileg háború. Mi a legális és mi a nem legális ezen a területen? Nagyon nehéz ezt megmondani. És mi a hatása van az ilyen féllegális, nem legális terrorista és antiterrorista fellépéseknek? Én főleg, mivel jogász vagyok, a jogról szeretnék beszélni, és röviden összefoglalhatom Elnézést, Gibson asszony, elnézést. Asszonyom. Legyen szíves, egy kicsit lassabban beszéljen, mert kis gondja van a tolmácsoknak. Lassítson le. Apologies for that to the interpreters. Um, let me just go back. There are two... Két részre bontható a probléma. A jogi az egyik, nem lehet a jogi vitát azonban anélkül lefolytatni, hogy ezen fellépések hatását az emberekre ne vizsgálnánk külön, és hogy milyen módon ütez vissza a mi fellépésünk hatékonyságára. Jogászként beszélek, és nagyon egyszerű a jogi válasz. Azok a szabályok, amelyek ide vonatkoznak, ugyanazok, amelyek bármely más erőszakot szabályoznak, az állam fellépését a legyenekkel szemben. Minden erőszak alkalmazását nagyon szigorúan az élethez való jog és egyéb alapjogok függvényében kell vizsgálni, és senkitől nem lehet elvenni az életét önkényesen, bármit is tegyen az illető. Két konkrét kivétel van, amikor halálos halált okozó módon néphet föl egy állam. A konkrét fenyegetettség, az ellenség általi fenyegetettség és az emberek megvédésének az igénye. Ilyenkor az államnak fel kell lépnie emberéletek megvédése érdekében. Ez a, végül is a jog katonai és rendőri fellépés alapja. Tehát a háborús vagy az egyéni erőszak elleni fellépés, de még háborúban is a háború ködében is vannak korlátok. Mert ezt is szabályok szabályozzák, hogy a civileket például védeni kell. Az utóbbi tíz év során azonban azt láttuk, hogy a, a civilek védelme nagyon sokat sérült, egyre romlott a helyzet, és újra kell definiálnunk a fegyveres konfliktus kifejezést is ebben a kontextusban súlyos gondokat vet fel a kérdés. A drónok használatával kapcsolatos jog végül is ugyanaz, ami a többi, mint ami a többi fegyvert szabályozza. Tehát drónokat ö, nem lehet elszámoltathatatlan titkos módon alkalmazni. Az USA több mint tíz éve azonban több ezer civilt gyilkolt meg drónokkal, olyan embereket, akik nem voltak konkrétan a fegyveres harc részei, főleg Pakisztánban, Jemenben és Szomáliában. Ezt titkosan tették, és konspirációban, és az ide vonatkozó jogalkotás, döntéshozás lábbal tiprásával. Független ö, felmérések szerint több száz, minimum több száz, de lehet, hogy több civil áldozata volt ezeknek az USA fellépéseknek. A mi kutatásunk alapján legalább 1100 civilt öltek meg USA drónok, miközben kiemelt célpontoknak definiált célpontokat lőttek, és a videóban majd látható lesz, hogy, hogy egy meghalt áldozat sógora mit nyilatkozik arról, hogy miközben éppen az al ellen prédikált egy mesetben, akkor érte őket támadás. Aztán Nabila, aki egy 9 éves pakisztáni kislány, akinek a nagymamáját ölte meg dróntámadás, és amikor elindult, hogy válaszokat kapjon erre a súlyos jogsértésre, mindenhol falakba ütközött. Azok a civilek, akik olyan területeken élnek, ahol terroristák is működnek, folyamatosan a drónoktól való félelemben élnek, és ez nem irracionális félelem. A drónok nagyon sok ártatlan embert gyilkoltak meg, és bármikor előfordulhat ez a környék lakosságával. Az USA drónprogramját éppen ezért nagyon sokan kritizálják, nem csak emberi jogi csoportok, hanem jelentős amerikai katonai szakértők is. Például Michael Flint tábornok, aki a, a korábbi ö, katonai hírszerzés parancsnoka volt, és Sally McChrystal tábornok is, aki kiáll az amerikai arroganciával szemben amerikai magasrangú katonatisztként. Ezen figyelmeztetések ellenére 2015. augusztusában az Egyesült Királyság elkezdte az USA példáját követni, és maga is drónokat kezdett bevetni olyan területen, amely konkrétan nem volt háborús területnek minősíthető, és az Egyesült Királyság ugyanúgy járt el, mint az USA, nem adott információt fellépéséről, ezt visszautasította, és a parlamenti vizsgálóbizottságnak sem válaszolt, tehát az USA-t is ebben, ebben is követte utánozta. Márpedig az átláthatóság nagyon fontos. Átláthatóság nélkül nem csak váratlan módon fog visszaütni a drónok használata, hanem az eddigi pozitív programokat is aláássa az ilyen fellépés, és a saját demokráciánkat is, mert így akkor a lakosság nem tudja a kormányát elszámoltatni, és a kormány pedig nem tudhatja végül is, hogy mennyiben hatékony a fellépése, visszaüthet. Az USA drónprogramja elszigetelte működött, de Európában is lettek tehát követői, és a hírszerzés információk megosztásán alapul, ugyanakkor az USA által meggyilkolandó személyek listája pontatlan. És ezért mindenki, aki ebben részt vesz, az büntető jogilag felelőssé tehető, hiszen ártatlan emberek halálát okozhatja döntése. Ezért és úgy gondoljuk, hogy ez nem csak amerikai probléma, ez egy európai probléma is, hiszen a drónok terjedőben vannak, és éppen ezért itt az ideje annak, hogy az Európai Unió is kialakítsa a saját drónokra vonatkozó politikáját, mert ha ez nem történik meg, akkor egyre több ország fog ellenőrizetlenül drónokat használni, és ez nem fog jót tenni a világnak és nem zárható ki az sem, hogy mi magunk is ilyen dróntamáldások áldozatai leszünk ellencsapásként. Tehát a civil társadalomnak, a hálózatainknak föl kell lépnie az illegális drónbevetés ellen, mert ez egy óriási veszély a jelenlegi és a potenciális áldozatok szempontjából is, és lépni kell, cselekedni kell európai szinten is. Innen is kérem az európai országokat, hogy világos politikát fogalmazzanak meg a drónok használatával kapcsolatban, átlátható jogi keretet kell ennek adni, bevetésük körülményeit, módszerét szigorúan le kell szabályozni. Az európai titkos szolgálatok egyébként eddig sem voltak teljesen ártatlanok, részben tudtak az USA ilyen fellépéseiről, és támogatták azt. Tehát átláthatóság, átláthatóság, ahogy az USA-ban elkezdett kialakulni egy ellenállás, itt az ideje, hogy Európa is elgondolkodjon ezen. És elszámoltathatóvá ö, tegye ö, azokat, akik ezt a politikát folytatják, és leállítsuk a drónok kontrollálatlan terjedését. A drón nem megoldás a terrorizmus elleni harcban, sokkal jobb a terrorizmust tápláló közösségekkel való együttműködés is hatékonyabb is. Köszönöm szépen. Utána majd kérdések is lesznek, kérem majd azokra válaszoljon. Most pedig Radia Álmutavakel asszony következik. A Matana szervezetet képviseli Jemenből, emberi jogi szervezet. Ez parancsolja. Good morning. Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök asszony, nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, és megoszthatom önökkel a tapasztalatunkat azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok drónjai milyen civil áldozatokat szednek, és milyen károkat tesznek Jemenben. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel emberi jogi szempontból. Ez pozitív módon járul majd hozzá az igazságszolgáltatás az emberi jogok ügyéhez és az áldozatok védelméhez. Egy olyan mondat mondattal kezdenék, amit egy civil áldozat édesapja mondott Hadramonti <clears throat> drón támadás után, 2013. augusztusában azt mondta, hogy ezek csak öldökölnek, nem tudják, hogy milyen károkat tesznek a rakétáikkal, nem tudják, hogy milyen szenvedést okoznak a családjainknak. Ez a kijelentés, hogy ezek csak öldökölnek, ezek feltesz, ez miatt fel kell tennünk a kérdést, hogy a terrorizmus elleni harc csak öldöklést jelent. Az Open Society Justice kezdeményezés együtt a Mutana szervezettel, jogi szervezettel 2015-ben írt egy jelentést a drónok által okozott halál a jelentés kilenc esettanulmányt ír le, eh, ahol is a drónok támadásai eh, miatt civil eh, eh, sebesülésekre került sor, 26 személy meghalt, eh, 12 személy megsebesült jemeni eh, tartományokban. Ez a jelentés az önök rendelkezésére áll, az incidenseket tartalmazza, illetve a túlélők, illetve az áldozatok hozzátartozóinak kijelentéseit. Azonban szeretnék eh, néhány következtetést megosztani önökkel, amelyet, amelyet, amit a tereptanulmány után vontunk le. Ez egy nagyon ki, nagy kihívást jelentett számunkra biztonsági szempontból ez a tanulmány elkészítése, és szinte nem volt semmilyen átláthatóság. Mind a, a cél, célokat adó területek mind messzi, fekvő civil területek voltak, nem volt semmilyen szolgáltatás, nagyon szegény területek voltak ezek. Az itt lakó emberek azt azon ironizáltak, hogy a világ technológiailag legfejlettebb drónjai, rakétái hamarabb elérnek hozzájuk, mint a villanyvezeték. Az itt eh, érintett területeken lévő eh, egyik lakos azt mondta, hogy azt gondolom, hogy Amerika rajtunk próbálja ki ezt a halálos eh, újítását a mi szegény falvainkban, mert nem engedheti meg magának, hogy ezt ott tegye, ahol az emberi életnek még értéke van. A Célzott áldozatok minden nap életüket élték, dolgoztak a földeken, éppen hazatértek a munkából. Azt gondolták, hogy nem érheti őket semmi baj, még akkor sem, hogyha a fejük fölött drónok köröztek, mert azt gondolták, hogy a drónok nagyon intelligensek, és nagyon is jól ismerik a céljukat. Ugyan ez volt az eset azon 14 civil áldozat esetében is, akik egy kis teherautón tértek haza a munkájukból Valadrabei kerületben, Jemen közepén, szeptemberben, 2012. szeptemberében. Ebben az incidensben egy drón támadás érte ezt a teherautót, 12 személy halt meg, köztük egy terhes nő és a 10 éves kislánya. És emellett még két kis kisgyerek is, és két más ember pedig megsemesült. Minden áldozat civil személy volt, a legtöbben munkások voltak, akik éppen hazamentek, miután eladták a termékeiket. Nasser Mabhut volt a vezető, és ő volt az egyik túlélő. Ő azt mondta, elmondta nekünk utólag, hogy érezték, látták, hogy, követ, hogy közeledik a drón, de ők teljes mértékben nyugodtak voltak, mert azt gondolták, hogy abszolút nem érheti őket támadás, bár ezen viccelődtek, hogy mi lenne, ha őket támadná meg a drón, és ezen nevettek, hát a nevetésüket folytotta el a drón becsapódása. A Nasser azt, mondja, azt mondta nekünk, hogy a drónok vakok, és nem tesznek különbséget az áldozatok között, nagyon buta eszközök, fegyverek, és a, a, általán áldozatokat is szednek. Azóta, miután e, egyre több civil áldozata van a dróntámadásoknak, a drónok híre nagyon megromlott, az emberek azt gondolják már, hogy az in, a belső fegyveres konfliktusokat akarják megoldani egyesek drónokkal, a, a konkurenseiket akarják kikapcsolni, és ez emiatt félrevezető információkat adnak tovább. A családok, illetve az áldozatok családjai elmondják, hogy abszolút nincsenek, sem, nincs semmi elővigyázatosság, és áltatlan áldozatokat is céloznak a drónokkal. Emellett sokan azok közül, akiket drónokkal céloztak meg, e, és e, akiket vádoltak valamivel, egyszerűen drónnal kapcsoltak ki, ahelyett, hogy e, letartóztatták volna őket. Például 2013. januárjában Almasnákban Szána mellett két civil személyt gyilkoltak meg, vagy öltek meg egy dróntámadás miatt és ez a drón becsapódás, ez 500 méterrel egy katonai checkpointtól 500 méterre történt, és a pedig a, az autó utasait egyszerűen le lehetett volna tartóztatni, ahelyett, hogy meggyilkolták volna őket. Az egyik utasnak a bátyja később azt mondta, hogy az öcsémet beidézhették volna, és bement volna a rendőrségre vagy a bíróságra, de inkább azt választották, hogy mindenféle tárgyalás nélkül kivégezték. Ez olyan, mint amikor az ember ahelyett, hogy egy, egy, egy bogarat kidob az ablakon, helyette inkább rálép. Nagyon sok ilyen incidens történt, tehát és nagyon sok halálos áldozatra került sor, illetve sebesülésre. Sok család elvesztette a kenyérkeresőjét, és nagyon nehéz gazdasági helyzetbe került, tehát a dróntámadások sokkal, hatásai sokkal messzebbre mutatnak. Ezek a dróntámadások, amelyek civileket érnek, ezek terror érzését keltették, és 2013. júniusában például Szilát al faluban, Albajdában, Jemen kellős közepén egy ilyen támadás ért egy, ért egy házat, 12 civil élt itt, és nők és gyerekek is. Öt civilt sebesített meg ez a e, támadás. E, de a jemeniek úgy gondolják, hogy a házuk és a földjük a családjuk e, ki, mégis mindenki elmenekült három hónapra innen ebből a faluból, és amikor visszatértek, akkor hatalmas károkat láttak a házukon és a földjükön. Egyéb más nem látható hatásai is vannak a dróntámadásoknak, a családok áldozatnak számítanak, és ezzel tulajdonképpen megbélyegzik őket, mint hogyha az al tartoznádak. Ezek a családok nagyon nehezen talál, találnak igazságot, és nem tudják bizonyítani a, a ártatlanságukat. És ennek ellenére, hogy a családok kivizsgálást követelnek, a kormány semmilyen kivizsgálást, vizsgálatot nem folytatott le, egyetlen esetben sem. Az meggyilkoltak és a megsebesültek családjai semmilyen kompenzációt, kátalanítást nem kaptak, kivéve két incidenst, a Death by Drones jelentésben szerepelnek ezek. ezek ebben a két incidensben a kormány azt megítélt bizonyos kompenzációt, de a törzsi nyomás alatt beadta a derekát, és kompenzációt ítélt meg a családoknak, de a szegényebb és kevésbé befolyásos családokat teljesen elhanyagolják. Nos, mi lesz velünk, milyen eredményeket hoz a drón a terrorizmus elleni harcban? Sikeresek ezek a támadások? A túlélők, illetve az áldozatok családjai azt mondják, hogy ezek kontraproduktívak, és csak az alkaidának szolgálnak, csak az alkaidának családjának segítenek. Találkoztunk bizonyos családokkal, amely, akik mind-mind nagyon békések, de vannak olyanok, akik most már az alkaidához fordulnak, és az, az alkaida teljesen kihasználja ezt a jelenséget. A katonaság egyáltalán nem értjük, hogy milyen eredményt hozottak a dróntámadások, de ezek egyáltalán nem átláthatók, nincs transzparencia, nincs, nincsenek információk. A terrorizmus elleni harc keretében Jemenben két dolog világos. A civil áldozatok számának növekedése és az alkaida elterjedése. Az alkaida most már olyan területeket is, nagyon sok területet ellenőrzése alatt tart, és a civilek közé is kinyújtja a kezét. Nem azt mondom, hogy a drónok miatt jelent meg az Alkaida a Jemenben, hanem azért, mert az állam összeomlott, nincs biztonság, nincs kormány, jó kormányzás, nincs jogállamiság, de teljesen világos, hogy a öldöklés nem lehet a terrorizmus elleni harc eh, eszköze. Ebben az összefüggésben hadd mondjam el, hogy az Al-Qaida megjelent a különböző jemeni területeken, de ezt elutasítják a helyi közösségek, még akkor is, hogyha az Alkaida ellenőrzi a területet. nyilván önök is tudják, hogy Jemen égboltját egy más típusú Airjet harcosok lepték el március 2015 márciusa óta az szaudiak által vezetett koalíciónak a harcosai, a légi harcosai nagyon de több száz civil áldozatot dokumentáltunk, és megsebes, és de ennek ellenére nem, felejtettük el, nem feledkeztünk el a drónok áldozatairól sor, sem. A háborúk során, a háborúban nagyon sokan bátorságot merítenek arra, hogy gyilkoljanak, és a hatalom arroganciája nagyon nagy károkhoz vezet. Hogyan tudják garantálni azt, hogy megszűnjön a civilek meggyilkolása és megsebesítése, de közben katonai előnyöket is kovácsolnak ebből. E, ennyiben hagynám, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most próbáljuk meg hogy Ali Gaber úr videója működik-e. Ő sajnos nem tudott eljönni. Azért azoknak mondom ezt, azoknak a kedvéért, akik később érkeztek ide, már korábban elmondtam, hogy a belga hatóságok nem adták meg neki a vízumot. A videót fogják meghallgatni, és angolul kell ezt meghallgatni, tolmácsos to the recognized members of the European Parliament for having this chance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 were innocent and for the USA to take responsibilities. Okay, thank you very much. Um, vamos a... Köszönöm szépen. A videó még folytatódik, de azt hiszem, hogy eleget megtudtunk. Nagyon kifejező volt az, amit hallottunk. Faisal bin Ali Gaber a technológiának köszönhetően mégis eljutott hozzánk. És ilyen módszerre már sok más ember tanú vallomását meghallgattuk. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és nagyon hosszú utat kell még beállnunk ahhoz, hogy a felelősök megfizessenek azért, amit tettek. Elvileg most még nem a képviselőket hallgatjuk meg, Átadom a szót Föltiga asszonynak, aki a SZEDE szakbizottság elnöke. De mielőtt ezt megtenném, szeretném üdvözölni körünkben Weidenholzer úr látogatói csoportját. Egy civil szervezet aktivistái vannak itt. A Remény vonata címet viseli, ezt eh, nevet viseli ez a, ez a szervezet több ezer menekültet, menekültnek segítettek tavaly a Bécsi vasútállomás környékén. Azért vannak itt Brüsszelben, hogy megköszönhessük nekik ezt a segítséget, illetve találkoznak itt most képviselőkkel is. Üdvözlöm őket, és megköszönöm önöknek a munkájukat, azt hiszem megérdemlik, hogy megtapsuk őket. Fotiga, cuando quiera. Thank you asszony következik. Well, um... Köszönöm, kollégák. Sajnos az időn korlátozott, úgyhogy meg kell próbálni rövidre fogni a mondandókat. Azért mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy mi is a mai meghallgatás címe. Először is a drónok felhasználásáról fogunk beszélni. Azt hiszem, hogy világos fejjel és racionálisan, illetve lehetőleg tudományosabban kell ez a kérdéshez hozzáállni. Beszélnünk kell arról is, hogy milyen haszna van ezeknek az igen kifinomult eszközöknek, polgári, illetve katonai alkalmazásának is van komoly haszna. Illetve van egy második része a meghallgatásnak, a terrorizmus elleni harc, és van egy harmadik része is a meghallgatása, a harmadik része ennek a meghallgatásnak, mindez milyen hatással van az emberi jogokra. Egészen röviden szeretnék arról beszélni, hogy hogyan is alakítottuk ki ezt a meghallgatást, ez egy európai parlamenti eljárás. A drónok kérdése rendkívül bonyolult. Több szempontból kell ezt a kérdést megvizsgálni. Sajnos a piackutatási kérdések még hiányoznak, hogy az európai piacra milyen pozitív hatása volt ennek. De abban egészen biztosak vagyunk, hogy a drónok felhasználásának van egy olyan területe, amit még mindig nem szabályoztak, bár mi mindent megtettünk ezért, és erről is értekeznünk kéne. A terrorizmus elleni harc. Meghallgattam az előadók hozzászólását az imént. Ez is mutatja, hogy milyen nehéz drámai időket élünk meg. És tudjuk, hogy minden egyes élet rendkívül értékes. Hogyha 13 ártatlan civil ember veszíti életét 2012-ben, vagy ott vannak azok a fiatalok, akik a Bataklánban vesztették életüket. Hogyan lehet a döntéseinket kiértékelni. Emberi életeket oltanak ki, olt ki a terrorizmus, különböző döntéseket hozunk, különböző módon, különböző eljárással, különböző módon lépünk fel, különböző potenciális terroristák ellen. Meg kellett ölni azt a terroristát, aki az előző, hét, aki az előző héten eh, terrorista támadást hajtott végre? Aki egy terrorista támadást tervezett? Ez, ilyenek az aszimmetrikus háborúk, ilyenek az aszimmetrikus konfliktusok. Ez a konfliktus már évek óta tart. A, a média, a közösségi háló sajnos áldozatául esett terrorista, terrorista szervezetek támadásának. Hogyan tartsuk meg emberségünket ilyen típusú konfliktusokban? Hogyan lehet ezeket a tömeges mészárlási jelenetet ilyen szimpadias, el, szimpadias módon végrehajtott tömeges kivégzéseket, ezekről mit gondoljuk, ami Szíria partján folyik? Milyen, milyenre a megoldás? Gyors döntéseket hozzunk, vagy mérlegeljük alaposan? Nem tudjuk, nem tudjuk. Mi a racionális eljárás? A szedében a titkárságbeli rendkívül hozzáértő kollégáimmal úgy döntöttünk, hogy az EU-s intézményeknek is megadjuk a lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Bemutatnám tehát a vendégeinket. Először Peter Round igazgatót mutatnám be. Európai Védelmi Ügynökségtől. bizonyos dolgokról már születtek döntések, hogy Európában ki fogunk dolgozni egy rendszert, illetve egy tagállami, tagállami rendszerek is lesznek, amelyek trollokat fognak alkalmazni. François Rivasso kolléga, a másik vendégünk, aki a külügyi szolgálatban azért az osztályért felelős, akik a védelmi és űrpolitikával foglalkoznak parancsolni. Tisztelt társelnökök, tisztelt tagok, vendégeink, köszönöm szépen, hogy bemutathatom, hogy hol tart ez a program. Nagyon gyorsan változnak az idők. Négy területen az újratöltés, a, a műholdas hálózatok, a védelmi használat és az európai védelem bővítése a feladatunk, az idéjei a tagállamokkal közösen végzi ezt a munkát. A vezető nélküli drónrendszerek hirtelen elszaporodtak, és kezdik leváltani a vezetett repülőgépek körét, és ahhoz, hogy ezt az új helyzetet, a, a konfliktusokat megértsük, szükség van fejlesztésekre. Vannak felderítő drónok 20 méteres szánytával, amelyek információt gyűjtenek, és ezekre nagyon nagy szükség van stratégiai okokból. Ugyanakkor a tagállamok dönthetik el, hogy a hazai védelmi rendszereiket milyen eszközökkel szerelik föl, ez egy tagállami hatáskör. Ugyanakkor az opciók között ott van a tagállamok számára, hogy az együttműködési rendszerekben ők is használjanak modernebb eszközöket. Az ezzel kapcsolatos tevékenységeket az EDA összefogja három területen a szabályok harmonizációja az egyik ilyen terület, a katonai felépésre vonatkozó szabályok közös elfogadása 27-28 tag állam által. Egy közös szabályrendszer, amely a biztonságos bevetését lehetővé teszi ezen eszközöknek. Ez az elsődleges projektünk, az együttműködés okán, és ennek a költséghatékonyságának vizsgálata. A tagállamok közötti bizalom építésére is szükség van ehhez, hogy ez az együttműködés lehetőség nyíljon. Az ilyen védelmi rendszer kiépítése nem képzelhető egyes tagállamok egyéni erőfeszítéseképpen, csak az EDA összefogás belül ezért az EDA valamennyi civil érintettet, ideértve az Európai Bizottságot, az Európai Civil Légi Közlekedési Biztonsági Ügynökséget, az Eurocontrolt és Eurocate bevonva végzi ezt a munkát. A civil szereplők azt mondják, hogy csak olyan drónokat szabad engedélyezni, amelyek jól láthatók szabad szemmel és radaron. Ugyanakkor vannak olyan kis drónok is, a katonaság is alkalmaz ilyeneket, amelyek felfedezhetetlenek. És ez külön biztonsági fenyegetést jelent. A nagyobb katonai drónok használatával kapcsolatban pedig az EDA azt a politikát követi, hogy a Julius úti tervet alkalmazzuk, amely az európai szabályozás ezek eszközökre való kiterjesztését is, és normák meghatározását ösztönzi, és a több együttműködést fejlesztésük során, és összhangját az egységes európai égbolt kapcsán. A második nagy terület a technikai megoldások bemutatása, feltárása, kutatóprogramok támogatásával a tagállamokon belül és közös európai szinten. Valamennyi a projektben önkéntesen vesznek részt a tagállamok, csak két tagállamtól kértük, hogy indítson új projektet. Tíz drónokkal kapcsolatos projekt működik jelenleg az edan belül, ezek némelyiket tisztán technológiai jellegű, hogy hogyan lehet ezeket könnyebbé, ellenállóbbá tenni. Más kis kutatások a drónok felszerelésével foglalkozik, hogy milyen szerző eszközökkel érdemes őket, lehet őket felszerelni, mások pedig, más kutatási projektek pedig az, ezek integrációjával a légi közlekedésben az ütközések elkerülése érdekében. Van egy öt tagállam által, Francia, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország által végzett ilyen baleset ellenes kutatás, amely a multiszenzoros autonóm rendszerek egymást való elkerülésével foglalkozik, a kooperatív és nem kooperatív repülőrendszerek hálózatos működtetésével és biztonságos működtetésével. Szimulációs és valódi repülések során igazolta a kutatócsoport, hogy mindez lehetséges, és ezek után pedig a Detect and Avoid rendszereket normatizálni kell, standardizálni kell, és a felszállása, leszállása, a taxizás, ugye a repülőtéri futás körülményeit is mind szabályozni kell, és ezzel a témával Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Svédország foglalkozik közös projekt sorában. Az Európai űrügynökség is beszállt a kutatásba, és a drónok hosszú repülésű drónok irányításával kapcsolatos biztonsági követelményekkel foglalkozik, illetve a civil és katonai légtérmegosztás megosztás drónokkal kapcsolatos aspektusait vizsgálja. Ebben a kutatási projektben, amelyben EU pénzek és a CISA egy közös program is benne van, több tagállam vesz részt ugyancsak. A közép-magasságú, hosszú távú repülő eszközök vonatkozásában is van egy tagállami együttműködés. Ezen rendszer kiépítése még nagy beruházásokat igényel. 2025-re gondolják a kutatók ennek kiépítésnek lehetőségét. Az EDA-ban 2013-ban kezdődött négy tagállam, Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország együttműködése amely 65 milliós költségvetés működik, és az európai képességek bővítésére irányul. Az AK-val közösen és a négy ország gal az AKA, az ideje és más szereplők együtt folytatják ezt a projektet. A definíciós fázis célja az, hogy egyáltalán meghatározzuk, hogy milyen rendszerfejlesztésekre van szükség, miután a definíciókat megalkottuk. Az EDA támogató szerepet játszik ebben a folyamatban, szakértelemmel a kutatási projektekhez, és a tagállamok együttműködésének segítésével a fejlesztési fázisban. Az EDA egy hét tagállami együttműködést az előbb említettek mellett a hollandok, görögök, lengyelek együttműködésével is támogat, amely a működtetési tapasztalat megosztására irányul, illetve a földi pilóták képzésével irányító rendszerek működtetőinek képzésével foglalkozik. Sok együttműködés indult tehát, ez nagyon széles körű ez az együttműködés, és a védelmi képességek növelése Európában az európai ipart is ö, ö, fellendítheti, hiszen ennek van civil, katonai, szabályozási és ipari vonatkozása is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you, director. Now. Köszönöm szépen, igazgató úr. Francia Rivászonnak is megadom a szót az EKS-től. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. <clears throat> Nagy megtiszteltetés részt venni eh, ezen a vitán. De szeretnék köszönetet mondani a társelnököknek, illetve a parlamenti képviselőknek, hogy ezt a lehetőséget biztosítják számunkra, hogy eh, ezzel a témával kapcsolatban, komplex témával és érzékeny témával kapcsolatban megosztjuk a gondolatainkat. Az első dolog, amire szeretnék emlékeztetni, <clears throat> az az, hogy a drón technológia egyre fejlődik, alakul. Ahogy az LDS kollégám is elmondta, nem igazán tudunk, nem szabad általánosítani, mert különböző platformok léteznek, de egyértelmű, hogy a drónok egyes esetekben kitartóbbak és hatékonyabbak, mint a hagyományos repülőgépek. Ezért van ez ennek potenciális alkalmazási területe. Ahogy az elnök is elmondta, meg kell vizsgálnunk ezeknek használatát, a terrorizmus elleni harcot, illetve ennek a hatását az emberi jogokra. Nos, a katonai szempontból segíthet nekünk a drón a célok elérésében, meghatározásában, de eddig az Európai Unió csak csak megfigyelésre használta, monitoringra használta a drónokat, például Csádban, Kongóban, az által misszió keretében. Aztán emellett arra is használta az Európai Unión a drónokat, hogy az esetleges kalóz támadásokat feltárja, illetve hogy támogassa a mentési műveleteket. Ez volt az eset a két nagy tengeri műveletben, Sofia és az Atlanta műveletben. Mind a két esetben a drónok nagyban hozzájárultak ezen műveletekhez, ezek sikerés, sikeréhez, és ezáltal az Európai Unió nemzetközi szerepe is erősödött. a drónok megfigyelési kapacitása elég nagy, egyre fejlődik az elsivatagosodás megfigyelésére, az erdőtüzek megfigyelésére, csővezetékek megfigyelésére nagyon fontos szerepet játszanak a drónok, de a katonai szempont az egy másik kérdés, tehát kettős felhasználás felmerülhet, ahogy a technológia fejlődik, a kettős felhasználás egyre közelebbé válik, például a az egyes tárgyak, eszközök elosztásához fontos szerepet játszhat, vagy a hírszerzés esetében a terrorizmus elleni harcban. Ahogy LKS a EDS kollégám is elmondta, a fejlesztés a védelmi ügynökségtől, tehát meg kell vizsgálni, hogy milyen típusú kapacitásokra van szükség, és mihez járulhat hozzá a drón, és milyen um, célokra akarjuk ezt használni. Mindazonáltal emlékeztetnem kell arra, hogy még mindig nincs közös álláspont az Európai Unióban egy fontos aspektusban, ez a fegyveres drónok használata, tehát ez mind a mai napig ezzel kapcsolatban nincs közös álláspont az Európai Unióban. Ez a közös álláspont hiánya azonban nem jelenti azt, hogy nincs elv, elviekben sincs um, gondolkodás a témáról. Maga a drón önmagában nem fegyver, de a drónnal lehet fegyvereket szállítani, a célponthoz közel vinni, az ilyen rakétás drónokkal például. Ez, ahogy a jelent az ENSZ külön jelentéstevője Christoph Heinz is elmondta, ez egy új, alapvetően teljesen új kérdés ez a nemzetközi jogban, és ezt meg kell vizsgálni a nemzetközi jog szempontjaiból. És most angolul fogok idézni Christoph Heinz ENSZ külön jelentéstevő jelentéséből. a nemzetközi jog, az humanitárius jog kerete megfelelő keretet ad a drónok használatára. Az élethez való jogot csak akkor tudjuk biztosítani, hogyha a különböző nemzetközi jog elemeit betartjuk. A nemzetközi jog központi elemeit elemét nem szabad kiüríteni, ezt nem szabad a terrorizmus elleni harc nevében sem eltorzítani. A fegyveres drónok használata az Európai Uniós tagállamokban a konfliktus értékelési értékelési szempontok alapján kell ezt megvizsgálni a 944 per K közös külös biztonságpolitika jogszabálynak megfelelően a nemzetközi humanitárius jog, illetve a közös álláspontok világossá teszik azt, hogy hogyha katonai eszközöket akarnak szállítani, akkor ezt közösen értékelni kell. Christopher Heinz ezen álláspontja, szerint az Európai Uniónak csatlakoznia kell egy nyilatkozathoz, amelyet 2013. októberében az ENSZ-ben tettek közzé. A drónok kérdése nagyon széles kérdés és nagyon összetett kérdés. Továbbra is igyekszünk meghatározni azt, hogy hogyan tudunk a különböző prioritásokra és kihívásokra választ adni, amely kihívások felmerülnek a drón alkalmazásával kapcsolatban. Egyrészt a civil aspektus, 2015-ben volt egy konferencia ezzel kapcsolatban, kapcsolatban, illetve e, azzal kapcsolatban is, hogy az emberi jogok, illetve terrorizmus elleni harc szempontjából milyen kihívásokat vet fel ez a kérdés. Nagy e, kihívások állnak tehát előttünk, nagyon sok témát kell tisztázni, és a vita e, folytatódik. Hadd jegyezzem meg, hogy a globális stratégia, amelyet Mogherini asszony közzétette, ez nem változtatja meg azt a közös álláspontot, mely szerint a drónokat csak megfigyelésre használjuk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Monsieur Karski d'abord. Karski úr az első. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Wysłuchania. Köszönöm szépen. A következő kérdést emelném ki, és tenném föl. A drónokat nem szabad demonizálni. A drón önmagában nem rossz vagy jó. Ezek technológiai, technikai eszközök, amit lehet így vagy úgy használni nem lehet megérni őket, de valóban lehet őket gyilkolásra is használni, meg nagyon is pozitív célokra is használni. A drónoknak tehát sok specifikus használata van. És ugyanúgy, mint ahogy egy késnek is. Egy gyerek kezében a kés veszélyes, a késre azonban szükség van a hétköznapi élet során. Tehát meg kell különböztetnünk a játékdrónokat, a civil a drónokat, a katonai drónokat, és Nyilvánvaló, hogy a katonai drónok használatával van a legtöbb etikai probléma, mert a drónokat is irányítja valaki, csak ezek néha ezer kilométerrel a drón működésétől valahol ülnek egy irányítóteremben, egy joystickkal irányítják őket. Jó, egyszerűsítem egy kicsit a helyzetet, de tehát létezik az összefüggés, és miután a drón elvégezte a munkáját, az illető átmegy a büfébe, iszik egy kávét, és hétköznapi módon távolról olyasmiket csinál, amit senki nem tud ellenőrizni, és a realitástól teljesen távol van az, az egész tevékenység. Tehát az ilyen jelenségek kiszűrése a mi dolgunk, illetve amikor döntéseket hozunk, de fel emberi döntések születnek, amelyeknek emberi életek válhatnak áldozatul, hogy az ilyen döntéseket átlátható, demokratikus, etikus körülmények között hozzák meg, hiszen az ember élete a legnagyobb értéke, és ne fordulhassanak elő olyan helyzetek, hogy az emberi jogok kérdése föl sem merül. Békés időkben is felmerül az emberi életek, az emberi jogok kérdése, pont a földrajzi kettéválás miatt. És távháborúkat vívunk, miközben elvileg békében élünk, tehát ha már ez a helyzet, akkor itt be kell vezetni valamilyen szigorú átláthatóságot. Hallottuk itt az áldozatok és potenciális áldozatok beszámolóit és a civil szervezetek beszámolóit, és eddig is tudtam, hogy egy kalasnyikovat a kezében tartó terroristát lehet, hogy jó drónnal kiiktatni, de ha közben civilek is meghalnak, akkor ez egy hatalmas etikai dilemma. Vagy ha egy ellenőrző ponton valaki átmegy, és utána 10 méter múlva egy dróncsapás éri, akkor megint csak hogy lehet az, hogy hogy lehet ezt indokolni? Miért, hogy ugyanakkor sok szemponton kell kérdést vizsgálni, meg kell próbálni legalábbis.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 támadnak meg, vagy annyira sok civil esik áldozatul, hogy egyre több eh, ellenfelünk lesz, ellenségünk lesz, és ezzel az ellenségünket egyre csak arra kapacitáljuk, hogy további támadásokat eh, végezzenek. hogyha drónokat használunk, 30-szor annyi a civil áldozatoknak a száma, mint az emberek által vezetett es, támadások esetén. Nagyon sok civil áldozat van, tehát az európai drón rendszerről is beszélünk. Milyen célja van ennek? Ez nem teljesen világos számomra, hogy mi itt az emögött húzódó gondolat. arra akarunk használni drónokat, hogy a saját csapatainkat védjük, vagy antiterrorista operációkra. Eddig én úgy értettem, hogy ellenőrzési, felülvizsgálati, vagy felügyeleti célokra, monitorozási célokra akarjuk ezt használni, de mi lesz a jövőben? A nemzetközi jog és nemzetközi egyezményeket be kell tartani Számos Európai Uniós országban ezek alapelvet jelentenek, és hogyan tudjuk elkerülni a civil áldozatokat a drónok támadása esetén. Hiszen implicit módon bűnösök vagyunk, hiszen megengedjük az USA-nak, hogy a bázisuk itt legyen. Az egyik legutóbbi eset az volt, amikor is Olaszország megengedte az USA-nak, lehetővé tette az USA számára, hogy a drónokat használják a terrorista elleni támadások esetére. Hogyan hogyan nem lehet belátni azt, hogy ez valahol a világban civil áldozatokhoz fog vezetni? Ki az, aki ezt nem látja? A kérdés az az, hogy felelősek vagyunk-e a civilekkel szemben. Van-e valamilyen harmadik fél felelősségvállalás? Szerintem kellene, hogy legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még további hozzászóló? 11 órakor le kell zárnunk az ülést, és még szeretnénk lehetőséget adni a vendégeinknek, hogy válaszoljanak, úgyhogy kérem, hogy röviden fogalmazzanak, hogy még egyszer meg tudjuk hallgatni a e, vendégeinket. Weidenholzer úr következik. Köszönöm szépen, igyekszem röviden hozzászólni, amit elhal- meghallgattunk, főleg a meghallgatás első részében, ez nagyon rémisztő, főleg, hogyha a személyes családokra tett hatását, ezt végig gondoljuk. Ezzel foglalkoznunk kell a jövőbeni emberi jogi jelentésben, és ez egy fontos aspektus kell, hogy legyen. Ez nem science fiction, ez a valóság, és nem hunyhatunk szemet e felett. Fel kell tennünk a kérdést tehát, hogy hogy történhet ez, és nem lehet egyszerű választ adni erre nem mondhatjuk azt, hogy nem csinálunk semmit, ölvetett kézzel ülünk, meg kell próbálni európai választ találni erre a kérdésre, és eh, nyilván akkor fogunk fölébredni, hogyha minket is érint eh, az ügy, és föl, fölöttünk is drónok keringenek, majd etikai eh, felelősség merül itt fel, nem csak ez a PlayStation hatás, hogy nem látjuk, hogy ki az, aki az ellenségünk, aki támad, hanem hogy a döntéseket tulajdonképpen gépek hozzák, és az emberi tényező egyre kisebb szerepet játszik. Azt gondolom, hogy fontos lenne ezeket az aspektusokat figyelembe venni. Nem engedhetjük meg, hogy úgy, nem tehetünk úgy, mintha nem lenne mozgásterünk, hogyha nem lenne semmi lehetőségünk. Ezeket a kérdéseket komolyan kell venni, nyilván nem lehet ma megválaszolni ezeket, ahhoz még nagyon sok ilyen rendezvényre van szükség. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Buchner úr. Ich wollte, annyit akartam csak kérdezni a szomszédomtól, hogy ön az emberi jogokról beszélt, a főképviselő a terrorellenes harc kapcsán említi a drónokat, de az emberi jogok vonatkozása tekintetében ön mit ért az emberi jogok alatt? Mert én naívan jogi szempontból ö, úgy látom ezt, hogy ez egy jogon kívüli gyilkosság, amit a drónokkal végrehajtanak, bírósági ítélet nélkül. Hol vannak itt emberi jogok? És csatlakozom az előttem szóló hölgyhöz. Európában, például Ramsteinban, Németországban van olyan USA támaszpont, ahonnan ilyen dróntámadásokat irányítanak, olyanokat is, amelyekről ma hallottunk. Mit tehetünk európaiak, mi, európaiak, németek, azért, hogy ezek a támadások, amelyek nem európai parancsnokság alatt, de európai területről indulnak ki, valamilyen módon mégis európai kontroll alá kerüljenek, emberi jogi kontroll alá. Köszönöm szépen, Asztrovics úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Örülök annak, hogy több szakbizottság vagy albizottság is részt vesz ezen a meghallgatáson, mert ez egy nagyon bonyolult kérdés. Nos, nagyon nehéz azt is sokszor manapság megkülönböztetni, hogy ki áll háborúban kivel, és pontosan miért alakult ki egy-egy háborús konfliktus. Nem ignorálhatjuk a konfliktusok hatását a társadalomra, illetve ez összefüggésben áll a terrorizmussal is, amely minden egyes társadalom alapjait fenyegeti. A drónok felhasználása egyre gyakoribbá vált és válik, egyre több ország használ drónokat. és ez a, ez a jelenség, ennek a jelenségnek a jelentősége egyre nő. Nagyon fontos, hogy az hatóság, a felelősségre vonás a drónok használata esetében megtörténjen. Számomra ez nagyon fontos, tehát szabályok ellenek és megfelelő korlátozások a drónok felhasználásánál. az áldozatoknak nyújtott kártalanítás kérdéséről mindenképpen beszélni kell. Sajnos ez a drónok használatának egy következménye. A külügyi szolgálat és az Európai Védelmi Ügynökség képviselőinek tennék fel egy kérdést. Az Európai Uniónak mi az álláspontja Milyen jogszabályra lenne szükség ahhoz, hogy jobb legyen az a jogi keretünk, amely a drónok használatára vonatkozik? Szerintem ez elengedhetetlen most. Pontosan mire, mi az követendő út? A tagállami jogszabályok kellenek, vagy EU-s jogszabályok? A tagállamok egyáltalán már felvetették ezt a kérdést? Foglalkoztak már ezzel a kérdéssel tagállami szinten? Hogy megszülessen az a keret, amire szükségünk van. Én elég sok különbséget látok, hogyha tagállami jogszabályokat szeretnék elérni, az egy dolog. De hogyha nemzetközi szintre törekszünk, akkor lehet, hogy jobb le, jobbak lennének az eredmények. Köszönöm, Lakbiller az. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes volt ez a mai meghallgatás. Faisal Ali bin Gabar videóüzenete is nagyon azt hiszem, hogy nagyon meghatározó volt, egyértelmű az is, hogy azok is válhatnak drón támogatás áldozatává, akik egyáltalán, akiknek egyáltalán semmi közük a terrorizmushoz. Vajon a terroristák elleni harcban minden eszközt felhasználhatunk? félretehetjük az emberi jogokat, létrehozhatunk Guantanamo-kat? Vagy, a, vagy német, olyan amerikai bázisokat lét, hozhatunk létre Németországban, mint a Rammstein? Vagy en, megengedhetjük azt, hogy titkos börtönöket hozzanak létre? Szerintem a legjobb út az, hogyha a radikalizációt megelőzzük, és hogyha az emberek ezt a szörnyűséges igazság, igazságtalanságot tapasztalják, hogy az embereket egyszerűen megölik, civil embereket, polgári lakosságot, akkor azt hiszem, hogy az csak plusz radikalizációhoz vezet, és propaganda mindez a dzsihadistáknak. Gibson asszonynak tennék fel a kérdést, ezt a Buchner úr kérdéséhez. Hogyha az Egyesült Államok katonai bázisaival megtartjuk a, megtartjuk a, betartjuk a szerződést, akkor mi vajon szintén úgymond tettestársaká válunk-e?